el is kezdenénk a munkát. Néhány bejelentendőm is van, ehhez szükség lesz némi időre, és aztán 10-15-kor pontosan kezdjük a szavazást. Először is, ami a napi rendet illeti. Az ötös ponthoz hozzájön az intézmény közé tárgyalásokhoz a BEC jelentés, Ezzel a módosítással együtt elfogadható-e a napirend? Igen, akkor elfogadottnak tekintjük. A dokumentumok között megtalálható az MV delegáció beszámolója a Global Action Summit-on való részvételéről szóló beszámoló. San Franciscóban került sor erre szeptemberben. A csúcs találkozón Jerry Brown kaliforniai kormányzó szervezte annak érdekében, hogy a globális és nemzetállami katovicei vállalásokat növeljük. A következő MV üléseket töröljük, és az Agrival és az Itrével lesz egy különleges ülés az erdőkről, ezen részt vesz Hogan biztos is. Strasbourgban hétfőn, január 14-én lesz ez, este 7 órakor. Ma 20 nyelven elérhető a tolmácsolás az ülés során, és elektronikusan elérhetőek az ülés dokumentumok, mint ahogyan az lenni szokott, az ülést pedig az interneten közvetítjük. A dossziéban mindenki megkapta az előző ülés jegyzőkönyvét is, amelyre október 25-én került sor, hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet az ülés végén az intézményközi tárgyalásokról szóló beszámolóm során négy dolgot szeretnék elmondani. Először is, ami a szeszes italok címkézését illeti. A harmadik informális háromoldalú egyeztetésre november 27-én került sor. Kemény munkát követően elmondhatom azt, hogy sikerült egy előzetes politikai megállapodást elérni az összes politikai kérdésben, amelyek, fe, amely felmerül a javaslatban. A vita a három megmaradt, a csomag hár, megmaradt három csomagról szólt, és sikerült egy előzetes megállapodást kialakítani, amelyről a szakbizottság január 22-én szavaz. December 10-én szavaz a szövegről az Agri bizottsága. Ugyanakkor a technikai kereskedelmi akadályokról szóló dokumentumokat megküldjük a bizottságnak, két hónapjuk lesz ezek felülvizsgálatára. Aztán, ami a műanyag termékeket illeti, November 28-án volt a második háromoldalú egyeztetés, előzetes megállapodást sikerült elérni több kérdésben az 1-es és 10-es cikkről, valamint egy számos definíció kapcsán is megállapodtunk. Az elnökség hangsúlyozta, hogy lépést tett a, a parlament felé a dohányfilterek, a halászati felszerelések és más egyéb termékek tárgyában, annak érdekében, hogy előmozdítsa a vitát, a parlament kompromisszum tervezeteket mutatott be, beleértve öt cikket, öt cikkre vonatkozóan beleértve a piaci korlátozó és fogyasztás korlátozó intézkedéseket. Előre lépés történt a piaci korlátozásokról szóló cikk esetében és a B függelék esetében, ahol a parlament elfogadta, hogy kibővítsük a termékek, azon termékek körét, amelyeket be kell tiltani, és aztán beleegyezett abba, hogy egy kompromisszumról esetleg megállapodhatnak. Ide tartozik bizonyos termékek, hatóanyagok betiltása, és a 100% műanyag poharak betiltása is, annak érdekében, hogy a, text, a szöveg továbbra is ambiciózus maradjon. A következő téma az új személygépkocsik és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási előírások. A harmadik trialógusra került sor ebben a témában december 4-én, azaz kedden. Egy sor kérdés sikerült előzetesen lezárni, ide tartoznak a WLTP intézkedések, a címkézés kérdése, a szabályozási célkitűzések, a hatály, aztán különböző derogációk, kiterjesztése 2028-ig, valamint bizonyos preambulum bekezdések a környezeti kérdésekre vonatkozólag. Kompromisszumos javaslatokat terjesztett elő mindkét fél, például a felhasznált üzemanyagot mérő készülékek esetében valamint az életciklus elemzés és az ökoinnováció témában, de nem sikerült megállapodást elérni. A főbb kérdésekről, a célkitűzésekről és a nulla kibocsátású gépjárművek ösztönzői kapcsán a két társ jelentéstevő még mindig nagyon messze áll egymástól, és mivel a tanács nem mozdult el ezekben a kérdésekben, várjuk a pénteki ülést, és majd javasoljuk, hogy hétfőn legyen egy újabb trialógus Strasbourgban, amely várhatóan este kilenckor kezdődik. Van még egy dosszié, amelyről beszélnem kell, ez a POPS dosszié, ez is egy átdolgozás, az első informális trialógusra szintén december 4-én került sor, a szöveg egészét megvizsgáltuk, és megvitattuk, számos politikai kérdésben sikerült előzetesen megállapodni, például az ECA új feladatairól, Ugyanakkor a függelékek módosításáról nem sikerült megállapodni, itt a tanács azt javasolta, hogy a delegált jogi aktusokat váltsa fel a rendes jogalkotási eljárás. Emellett a 4-es és 5-ös függelékben a koncentráció értékekre, koncentrációs értékek végrehajtási aktusa való elfogadásáról nem sikerült megállapodni. A parlament tárgyaló csoportja nem volt elégedett a tanács megközelítésével, az Európai Bizottság is aggájainak adott hangot, és általában véve a parlament álláspontját támogatta ebben a kérdésben. A parlament tárgyaló csapata jelezte, hogy készen áll arra, hogy legyen egy második és esetleg végső trialógus december 18-án, azzal a feltétellel, hogy a tanács késznek mutatkozik arra, hogy a mandátumát átdolgozza, módosítsa. Aztán volt több olyan elem, amelyet technikai szintre utaltak. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk, és most az elektronikus szavazás következik. Remélem mindenki előkészítette a szavazókártyáját. Egy jelentéstervezetről szavazunk első körben. Az állatok védelméről szóló szövegről szavazunk, végrehajtási jelentés az állatoknak az EU-n belül és azon kívüli szállítás közbeni védelméről. Egyes módosító ki támogatja, ellene, tartózkodók elutasítva. Jávor úr, átülhetne ide, kérem? Mert összezavar, hogyha ott ül. Köszönöm. Megkértem őt, hogy csatlakozzon itt a pulpituson hozzánk. Egyes kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 15 mellette, ellene, ellenőrizzük a 15-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva 20-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 22 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 23 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 24 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 25 mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 26 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 32 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 47-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 52 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezártuk. Elutasítva. 53. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 54 mellette ellene. Tartózkodók elfogadva. 3-as kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 64 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 66 mell... Ellenőrizzük? Ellenőrizzük a 64-est. Megnyitom a szavazást. Lezárva. Elutasítottuk. 66. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 91 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 100-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 101 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodók elfogadva. 114 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 127 mellette ellene tartózkodók nem emelték a kezüket, úgyhogy elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Érkezik a szavazókártyám. Elle, ellene vagy mellette szavaz? Mellette. Akkor elfogadva. 130 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 132 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 140 mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 141 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 142 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 143 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 144 mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 144-est. Lezárom. Elfogadtuk. 146 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 147 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 149 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 150 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 152, 151 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 152 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 145 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 146 mellette, ellene, tartózkodók, a zöldek, elfogadva. 157 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 159 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Záró szavazás, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Now we are voting on a draft opinion uh, on egy véleménytervezet következik, a belső piaci versenyképesség a vállalatok esetében, többek között a KKV-k, illetve az európai statisztikák. Négyes, ki van mellette? Ellene. Tartózkodok, elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 83 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 82 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 85, 84. Blokkban szavazunk, ugye? Mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 86 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. 87-esről szavazunk. And it's closed. Lezárom. Elfogadtuk. 89 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 90 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 91 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 92 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodók ellenőrizni fogjuk. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 93 mellette. Ellene. Tartózkodók. Milyen van, a, mi, az, mi van az FDD-vel? Ezt ellenőrizni fogjuk. The vote is closed. It is adopted. Elfogadtuk. 94 mellette. Ellene tartózkodók elfogadó 95 mellette, ellene tartózkodók elfogadó 96 mellette, ellene tartózkodók elfogadó 97 mellette, ellene tartózkodók az, az ALDE, hogy szavaz mellette van? Az egész frakció akkor elfogadó 98 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 99 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 101. 101 mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk 101-es. The vote is closed. And it is adopted. Nine in favor. Kilences? mellette. Ellene ellene tartózkodók elutasítva, 102 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk. It's closed. It is adopted. Ten... Elfogadtuk. Tízes mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Két részben fogunk szavazni. A 103-asról első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 103 második rész mellette, ellene tartózkodók. Az de mit csinál? Mellette vagy ellene szavaz? Akkor ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. And it's closed. Still it is adopted. Elfogadtuk. 11-es mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 104 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 13 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 14 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 15 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 16 mellette, ellene, tartózkodok, ellenőrizni fogjuk. And is closed. Lezárom, elutasítottuk. 17 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 18 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 20-as két részben első rész mellette ellene tartózkodók Elfogadtuk. Második rész mellett ellene tartózkodok, ellenőrizni fogjuk. Closed. Lezárom, elfogadtuk. 20 nem, nem, 21 nem szavazunk, egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodok. Egyszer mit csinál? Akkor elfogadtuk. De azért inkább ellenőrizzük. Csak. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 24 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva 25 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva 26 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva 27 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 28 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 29 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 31 mellette ellene tartózkodók elfogadók, 32 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 33-ról nem kell szavazni, 34 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 35 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 36 mellette ellene tartózkodók nem egyértelmű. Még egyszer, 36-os mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 39 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 43 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 47 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 50-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 54 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 55 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 59 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 60 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 3-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 61 és két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 62 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva 63 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva 66 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 67 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 68 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Záró szavazás következik, gépi úton történik, megnyitom a szavazást. And it is closed. And it is adopted. Lezárom, elfogadtuk.Ában van? Most egy állásfoglalás tervezetről fogunk szavazni. Zöldebb városok európai éve témában. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 65 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 66 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 67 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 68 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 69 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 71 mellette ellene tartózkodók. Zöldek mit csinálnak? Mellette vannak? Bocsánat, ezt ellenőrizni kell. 71-esről szavazunk. It's closed. Lezárom. It is adopted. Elfogadtuk. 76-os mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. 74 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 75 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 80 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 77 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 78 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 79 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 81 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 82 mellette ellene ellenőrizzük. And it's closed. Lezárom elfogadtuk. 83 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 84 mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. 85 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 86 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 87 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 88 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 89 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 90 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 91 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 92 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 93 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 98 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodók elutasítva, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 8 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 9 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 17 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 18. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 20, 20-as is az egyes blokkban, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. The vote is closed. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Ötös, négyes kompromisszum ellen, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 28 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 31 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 29 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A 30-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 32 mellette, ellene tartózkodók. Mit csinálnak a szocialisták? Ellene vannak? Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 41 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 44 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 42 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 43 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 45 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 46 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 47 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 48 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. 49 mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük. It's closed. Lezárom. Adopted. Elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Now the Greens are confusing me. <laughs> and the Liberals, maybe. You're confusing each other. The vote is closed. Összezavarják itt egymást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hol is vagyunk? 51 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva 52 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 58-as mellette ellene tartózkodok, elutasítva. Szóbeli módosítónk van az 56-oshoz. Valaki ellenzi -e a szóbeli módosítót? Nem jó. Akkor az 56 oshoz szavazunk módosított formájában mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 59-es az 58-est elutasítottuk. Tehát 57-es ellene tartózkodok, elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 60 mellette ellene ellenőrizni fogjuk. And it's closed. Lezárom. Elutasítottuk. Záró szavazás következik, géppel szavazunk megnyitom a szavazást. And it is uh, closed, and it is... Lezárom. Elfogadtuk. Ah, and we concluded the votes. <laughs> Lezártuk a szavazást. Tovább szavazás nincs. Megyünk tovább a vitákra. Ám adok két percet, mindenki eldöntse, van-e kedve hozzá, vagy sem. What is, uh, what Okay, if you wanna... Jó. Kérem, aki marad, foglalja a helyet. Aki pedig beszélgetni szeretne, kérem, kint folytassa. Köszönöm szépen, hölgyeim! Okay, let's get quiet. Now, um, is... Jó. Szabályok a tagállamok részéről a kapstratégiai terv nevű jelentés, Via úr jelentéstevő, uram, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Június 1-én az Európai Bizottság egy javaslattal állt elő. A kap stratégiai tervről van szó. Alapvetően két pillért gyúr egy eszközé ez a javaslat. Ez egy új modell, az új célkitűzéseknek megfelelően a környezeti, illetve a klímaváltozási célok figyelembevételével három olyan célkitűzés van, ami konkrétan ezekkel foglalkozik, és ezek kapcsolódnak a mi szakbizottságunkhoz is. A fenntartható fejlődés a természetes erőforrások megfelelően hatékony felhasználása azt gondolom jót tesz majd a biodiverzitásnak, illetve a gazdaságnak. Nagyon fontos az, hogy a lakosság, az európai polgárok kérés és odafigyeljünk az egészséges élelmiszerek, illetve e, ezeknek a fenntartható előállítása szempontjából. Az elnökök értekezletétől azt kértük, hogy legyünk ebben a, lehessünk ebben a témában társult bizottság az 52-es cikk értelmében. Tehát nagyon sok témában közös a hatáskorünk. Én ebben a szellemben végeztem a munkáját és kérem, hogy mindenki más is figyeljen oda ezekre a kérdésekre, amik a mi hatáskörünkbe tartoznak. Mielőtt a tartalmi kérdésekre rátérnék, engedjék meg, hogy néhány gondolatot közöljek önökkel az 52-es cikkel kapcsolatban. Tehát közös a hatáskörünk, de valójában az agri ezt nem akarta nekünk megadni nem hívtak meg minket az Agri meghallgatására, a workshopjára sem, nem tudtunk ezért elmenni, tehát semmilyen szerepünk nem volt az ütenterv kidolgozásában is, az 54 es cikk esetében ezt kellett volna megtenni. Informálisan jutottak el hozzánk némi információt az üdöntésük után, ezt mindenképpen kiemelném. és a koordinátorokkal egyetértésben írtunk egy levelet az Agri elnökének, illetve az elnökök értekezletének, melyben rögzítettük mindezeket az eseményeket. Nézzük most a tartalmi kérdéseket. Ebben a parlamenti ciklusban többször is megváltoztattuk a jogszabályokat ebben a témában, például az Omnibus az omnibus javaslat, illetve az omnibus jogszabály esetében történtek változások a ciklus alatt. Ebből elég kevés lépett egyébként hatályba. Azt, a KAP az egyik leghagyományosabb Európai Unió szakpolitika, és nagyon sokáig ez volt az egyetlen közös szakpolitikája az EU-nak. Ahogy a plenáris már erről döntött is, a KAP célja, célját csak úgy lehet megvalósítani, hogyha megfelelő finanszírozást kap a költségvetésből, és fel kell tartani a közösségi dimenziót. Tehát nagyon fontos az, hogy a kap megkapja a következő MFF-ben is a szükséges pénzügyi támogatást, költségvetési támogatást, és ne legyenek megszorítások erre vonatkozóan, mert ez nyilvánvalóan káros hatással lenne a szakpolitika hatására. Most pedig, ha megengedik, akkor az új bizottsági javaslatról mondanék egy-két dolgot. Egyike vagyok azoknak, akik mindig is azt mondta, hogy a közös mezőgazdasági politikát meg kell hagyni közös szakpolitikának. Nekem nem tetszik az, hogy a mezőgazdasági politikát 27 mezőgazdasági politikává bontjuk le a szubszidiaritás elvét meg kell tartani, de hogyha nem tartjuk meg a mezőgazdasági politika közös jellegét, akkor lesz 27 különböző mezőgazdasági politikánk, és nyilvánvalóan elvész majd a közösség jelleg. Természetesen a szubszidiaritás elvét figyelembe kell venni, tehát bizonyos forrásoknak a kezelését tagállami hatáskörbe kell adni. Ez volt tehát ez volt tehát az alapelképzelés, és a főcsapás pedig az, hogy igazi közösségi jelleget adjunk, illetve ezt megtartsuk a, a kap esetében. Nézzük a javaslatokat. A javaslataim egyébként megfelelnek annak az 52 módosítónak is, amelyeket a mezőgazd, amit a környezetvédelmi témában nyújtottam be. Tematiche generali, per le quali ovviamente... Nos, természetesen az általános témá, témákban is beadtam jó néhány módosítót a kollégákkal egyetemben, de külön a környezetvédelmi témában is. Nézzük ezt az 52 módosítót. Ezek alapvetően a közös hatáskörökhöz tartoznak. A két új célkitűzés megfogalmazását változtatnám meg, szerintem, mert át kell ezeket alakítani, hogy ezek jobban megfeleljenek az új jogszabályoknak. Aztán a New Delivery Model is fontos, itt is bizonyos dolgokat két, ki kell majd igazítani, módosítani kell, alapvetően a tagállami stratégiákon alapszik ez. Nos, az új megerősített feltételrendszert pozitívnak ígét, pozitívnak értékelem, ez a tagállamokra kötelező, a mezőgazdákra viszont önkéntes jellegű. A cél az, hogy a mezőgazdasági politikán keresztül meg tudjuk valósítani a környezetvédelmi tagállami célokat, de úgy gondolom, hogy túl nagy a hatásköre a tagállamoknak a források elköltésében, illetve a célkitűzése komolyságának megszabásában. Nos, ilyen szempontból is, ugye az a veszély fenyeget, hogy 27 különböző mezőgazdasági politikák legyen, 27 különböző célkitűzéssel. A kapnak az lenne a lényege, hogy ennek a javaslatnak a közösségi jellegét fogja össze. Szerintem ezt meg lehet úgy oldani, hogy azokat a dolgokat, amit a bizottság javaslat szerint tagállami hatáskörök közösségi hatáskörré változtatjuk. Meggyőződésem, hogy bizonyos fokú rugalmasságra szükség van, és a szubszidiaritást nem, nem szabad feladni, de úgy gondolom, hogy nem szabad megengedni a tagállamoknak azt, hogy különbözőképpen kezeljenek egyes dolgokat, különbözőképpen támogassák vagy ne támogassák a gazdákat. A kap közös elemeit kell mindenképpen megerősíteni, és szerintem itt kell a tagállamok hatásköreit gyengíteni egyszerűsítése természetesen szükség van. 18-as pont például, nem 18-as módosító, mondja hozzászóló. Itt egy listát találhatunk, melyek azok a mezőgazdasági gyakorlatok, amelyek jó hatással vannak a klímaváltozásra. Nos, szép dolog ez, hogy itt egy listát közöl a bizottság, a tagállamok pedig ebből választhatnak, de csak azok közül de csak azok közül választhatnak, amelyeket delegált aktusként definiált az Európai Bizottság. Erre vonatkozóan vannak módosítóim. Aztán arra vonatkozóan is vannak módosítóim, módosítóim hogy eh, hány ilyen gyakorlatot választhat ki a tagállam, úgy gondolom, hogy ugyanannyira lenne szükség, tehát ugyanolyan számban kéne ezt megszabni, mint a stratégiai megközelítésben, stratégiai tervben. Nos, egyértelműen eredményorientáltnak kell lennünk. Ehhez kell egy megfelelően erőteljes keret, megfelelő ellenőrzés, nyomonkövetés, hogy tudjuk ellenőrizni, hogy megtörténtek-e, elértük-e az eredményeket, elérték -e az eredményeket a tagállamok. Mindenben nagyon fontos az, hogy nem mutogassunk újjal senkire, meg tudjuk állapítani ugyanakkor megfelelően a felelősséget, és ennek a következményeit, pénzügyi következményeit is. Egy-egy tagállam a tagállamok nagyon sok mindent elértek az Omnibuson keresztül, viszont arra semmi szükség nincsen, hogy két évvel azután, hogy hatályba lép az Omnibus, teljes mértékben átírjuk a jogszabályokat. és szerintem ez egy javulás lenne, hogy ezt a módosítást bevezetnénk a bizottsági javaslathoz képest. Nézzük a fiatalok kérdését. Itt nagyobb rugalmasságra van szükség, nagyobb rugalmasságra van szükség a, a menedzsment kérdésében is, és vannak olyan tagállamok, ahol ugye regionális kezelésben van, vannak ezek az alapok, itt is azt gondolom, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség. Aztán hatályba lépés kérdése. Ez a téma szerintem nem a mi hatáskörünk, viszont a véleményünket kifejezhetjük. Az előző ciklusban jelentéstevője voltam a kap horizontális témájának. Nagyon-nagyon sok háromoldal egyeztetésen voltam, nagyon nehéz volt a definíciókat kitárgyalni. Ha minden jól megy, akkor a plenárison az első olvasatban meg lesz a szavazat, és nagyon fontos, hogy ez megtörténjen az európai választás, választásokig. Nyilván a választások után nem lehet rögtön elkezdeni a három oldal egyeztetést, és ugye az elmúlt időszakban, az elmúlt években nagyon sok három oldal egyeztetésre volt szükség, hiszen fontos témákat kell definiálni, úgyhogy egészen biztosan 2020 lesz, mire elérjük a célt, viszont addigra már túl késő lesz ahhoz, hogy egy 2021-es hatályba lépést megcélozunk, tehát ezt a 2021-es hatályba lépési céldátumot kéne elhalasztani, viszont az omnibuszét megtartani. Röviden, be, rövidesen befejezem. Nézzük, hogy hány módosító érkezett ebben a témában az Agrihoz. Elég sok. Körülbelül 4400. Nem tudom, hogy pontosan mennyi. Ez még inkább megnehezíti azt, hogy hamar eljusson ez a téma a plenárisra. Remélem, hogy a két szakbizottság az 54-es cikk értelmében megfelelően együtt tud majd működni a közös hatásköri témákban, és remélem, hogy az Agri nem fogja megpróbálni nem figyelembe venni a mi véleményünket. Erről mindenképpen szavazni kell majd. Az ütemtervünkben pedig figyelembe kell venni azt, hogy milyen döntés születik majd az agriban, a cél tehát az, hogy a mi szavazás, szavazásunk időben elérkezzen az agrihoz. És ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most az árnyék előadók felé fordulok, de az időre is figyelemmel kell legyünk. Úgyhogy kérem, három percnél ne legyen hosszabb senki hozzászólása. Miniőr asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is igyekszem rövidre fogni, ám egyes pontokat megemlítenék. Köszönöm a jelentéstevő Lavia úrnak. Sok értékelését osztom, különösen a három pontot, mert továbbra is európai politikára van szükség, nem szabad visszaengedni tagállami kézbe ezt, és a második meglátási osztom, ami az eljárással kapcsolatban elhangzott, én is szkeptikus vagyok, hasonlóképpen, mint Lavia úr. A harmadik pont, amit szintén határozottan kiemelnék, az eszközök átadása, transferje témájában is egyetért a szocialista frakció az elhangzottakkal. Szeretnék néhány olyan pontra koncentrálni, amelyek megjelennek majd a módosítomban is, például a célhoz kötöttség, erre vonatkozóan is vannak módosítóink, ez az első és a második pillérben is lehetőség kell legyen. Amit a Közvetvédelmi Szakbizottság ebbe a vitába bevihet, az az, hogy több pénz kell a környezetvédelmi és klímaváltozás elleni harcra ö, áttenni a mezőgazdasági nagy edényből, 50% mindenképpen meghatározható egy cél, célhoz kötöttségként. Az egésznek az kell legyen a célja, hogy a környezetvédelem és a klímaváltozás elleni harc, valamint a szociális igények is kielégüljenek, tekintet bevegyék ezeket a forrás kiosztásnál. Emlékszem a számbevőszék jelentésről és más jelentésekre is, ahol újra újra hangzott, hogy ezt a sok pénzt célirányosabban kell elkölteni, és többet kell tenni a fajok sokféliségért, a környezetvédelemért. A leválasztott kifizetésekkel kapcsolatban szkeptikus vagyok, szerintem törölni kéne, és nem jó sem a környezetvédelem, sem a klíma szempontjából a tej és hús szektor és az intenzívebb mezőgazdaság finanszírozása, támogatása. Ebből más is lehetne támogatni, tehát a termeléshez kapcsolt kifizetéseket nem. Aztán a feltétel, a kondicionalitást kéne erősíteni, minden közvetlen kifizetések konkrét feltételhez kell kapcsolódjék, így a tagállam kell gondoskodjon arról, hogy a gazdák többet tegyenek annak érdekében, hogy a természet és a környezetvédelemben többet tegyenek hatékonyabban lernak el, és kifejezetten csökkentsék a növényvédőszerek használatát fenntartható módon még hozzá, és konkrét célokat a hatos cikkben világosabban, precízebben kell megfogalmazni. A plafon tekintetében a közlekedelmi szervezetek és több tudós is jelezte, szakértők is jelezték, hogy a plafon meghatározása nem éri azt a célt, hogy többet tegyünk a környezetvédelmért, ezért önkéntesen kéne bevezetni, ám ha a tagállam él vele, akkor három pontot kell figyelembe vegyen, tehát hogy a foglalkoztatás biztosított legyen fiatal gazdák érdekét és az ökosémák figyelembevételét feltétlenül meg kell követelnünk. Nem több ezer ugyan a módosítóim száma, de azért jó néhány ebben az irányban fognak majd megfogalmazódni. Köszönöm szépen. Visnyevszka asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni én is a jelentéstevőnek a kiváló munkát, és hozzátenném azt is, hogy az új struktúra, a kap új struktúrája vegyes érzelmeket vált ki belőlem. Sok területen közel állok a jelentéstevő véleményéhez. Így ezt nagyra értékelem. És támogatom, hogy több hatáskört adnak a tagállamoknak. Ez hozzájárulhat az alapok jobb felhasználásához. Ugyanakkor tartok is attól, hogy ez nagyobb bürokráciát hozhat magával a gazdák vállára nehezedve, meg a kedvezményezeteket megkötve. Ezért támogatom azokat a jelentéstevő módosítókat, amelyek halasztanák az új modell bevezetését. Azzal is egyetértek, hogy fenn kéne tartsuk a finanszírozás eddigi mértékét a kap egészében. Ugyanakkor némileg zavarba ejt az új közepidelmi célok nem akarom én le becsülni, úgymond a mezőgazdaság szerepét a klímaváltozási harcban és az hozzájárulásában. Ám az, hogy új bürokráciát hozunk létre, az csökkentheti a pozitív eredmények és általában a hatékonyság célját. Gondolok itt a fenntartható menedzsment követelményére, és a, a mezőgazdasági inputok jobb kezelésére. Azok a kötelezettségek, amelyek a környezetvédelmi célokhoz kapcsolódnak, oda vezethetnek, hogy elszegényítenek egyes tagállamokat, illetve gazdákat kevésbé lesznek versenyképesek. Mert a kevésbé gazdag tagállamoknak kisebb, kevesebb forrásuk van arra, hogy az új célokhoz igazítsák a, a termelést. Erre is figyelemmel kell legyünk, tehát a stratégiai tervben, ha megvalósulnak ezek a célok, a, ahhoz az is kell, hogy a kap finanszírozását fokozzák. Ilyen értelemben fogok módosítókat benyújtani, tehát hogy a gazdáknak a kifizetés szintje fennmaradjon, ha kell kiegészüljön, és lehetőség legyen arra, hogy a pillerek közötti transferek megvalósulhassanak támogattuk. És nem támogatom azt, hogy korlátozzuk ezeket a transfereket és ennek a lehetőségét. A jelentéstevő egyes területeken már csökkentette a bizottsági javaslat hatáját, és én a hetes cikkben előrendzott indikátor növelést ellenzem. A módosítomban is erre törekszem majd. Köszönöm szépen, Gerbrandi úr. Köszönöm, elnök asszony. Teljes mértékben támogatom Giovanni jelentés tervezetét. Hadd kezdjem ezzel. Szerintem jó irányba húz, különösen a környezetvédelmi pontok tekintetében, amelyeket bele szerkesztett tervezetébe. Mielőtt a mi szerepünkről, tehát a zöldítés céljáról beszélnék. Hadd kérdjek, hadd tegyek föl néhány kérdést az Európai Bizottságnak fel. Jól tudjuk, hogy az Európai Bizottság olyan szervezet, amely adatok alapján racionálisan működik, de mint hogyha a mezőgazdaság területén a, a racionalitás teljesen elveszne a bizottság munkájából. Teljesen politikussá válik, és nem is adatokon áll. Szerencsére itt az Európai Számbevőszék, amely két nagyon szigorú jelentésében, egyik április, a másik november 8 i kezdésű, rámutatta, mennyire hiányzik a racionalitás a bizottság javaslatában. A két példával hogy világítsam meg. Először is a bizottság javaslatát arra a tényre alapozza, hogy a mezőgazdasági ágazat kulcsfontosságú a vidéki gazdaság szempontjából. Hát nem az. 96%-a a, a vidéki gazdaságnak ipari szolgáltatás tevékenység. A mezőgazdaság csak a halászattal együtt csak 4%-át adja a vidéki gazdaságnak. Tehát nem adja a gerincét annak semmiképp. Másodszorban a közvetlen jövedelem támogatásra vonatkozó adatok csak magából a gazdaságból származó jövedelmekre alapoznak. A partnerek, egyéb jövedelmek, a partner jövedelmei nem kerülnek beszámításra. Ez azt jelenti, hogy nagyon alacsonyak a, a, a, a jövedelmek, mert ha a, a gazda partnere teljes munkaidőben dolgozik valahol, és ez nincs benne a családi jövedelemben adataiban, akkor persze nagyon sok támogatást lehet kapni. Tehát az alap racionalitás, az észszerűség teljesen hiányzik ebből a javaslatból. És hát várom a választ a bizottság részéről ezekre a ezekre a vitapontokra, amelyeket a számbevőszék jelentésem sorolt fel. A zöldítésből kapcsolatban van is van ennek abban, hogy a renacionalizáció nagyon veszélyes út. Tehát, hogyha a greening intézkedések nem jelennek meg a tagállami szakpolitikákban sokszor, jól tudjuk, hogy a tagállamnak egy érdeke van a kap tekintetében, ez pedig az, hogy lehetőleg több pénzt juttassa, kapja a saját gazdaságaiba el a takámat nem érdekli a greening feltételek, és legyünk méltányosak, a parlamentet sem nem izgatják ezek. A legutolsó alkalommal is abszolút felhigítottak az összes greening intézkedést a parlamentben. Úgyhogy a bizottság az egyetlen intézmény, amely a környezetre figyelemmel van a mezőgazdasági politika tervezésében, és egyedül maradt a bizottság ebben a szerepkörében. Úgyhogy nagyon erős követelésem van, ez pedig az, hogy számszerűsíthető fenntarthatósági célok kell, hogy szerepeljenek a kapjavaslatban. Csak így tudjuk garantálni azt, hogy végül az agrárszektor a fenntartható gazdaságban ráeső szerepét eljátszhassa. Köszönöm szépen, Eckhout úr. Három percben. Köszönöm, elnök asszony, mindig kicsit nehéz dolgom van, amikor Kerván Ján után kapok szót, mert én is szívesen idéztem volna a számbevőszéket, és aztán megkérdeztem volna a kollégáktól, hogy vajon honnan származik az idézet, de hát most kicsit lelőtt ezt a poént. Nem baj, azért mégis szívesen hallanám a bizottságtól azt, hogy hogyan kívánnak reagálni a számbevőszékre ugyanis amit a számvevőszék mond, az elég negatív fényben tünteti fel a javaslatot. Néhány dolgot hangsúlyoznék, ami a hatástanulmányban szerepel. Azt mondják, hogy a hagyományos, hagyományos kap intézkedések fenntartására vonatkozó bizonyíték hiányzik. A bizottság továbbra is a hagyományos közvetlen kifizetésekre támaszkodik, ez azonban nem kielégítő, nem alkalmas arra, hogy a környezetvédelmi problémákat kezeljük. Annak ellenére, hogy a bizottság ambiciózus és zöldebb kapot szeretne, a javaslat nem mutat világos növekedést az éghajlatvédelmi és környezetvédelmi ambíciókat illetően. A javaslat nem tartalmazza a hatékony teljesítményrendszer elemeit. Nem világos, hogy a bizottság hogyan kívánja biztosítani a tagállamokban az ambiciózus hozzáállást a környezetvédelemben és az éghajlatvédelemben. Hát ez a számbevőszék, gondoljunk bele, és lényegében azt mondják, hogy a bizottság nem végezte el a munkáját. Szerintem nekünk parlamentként ezt komolyan kell venni, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy a kap jobban teljesítsen az éghajlatot illetően és az öldítést illetően, akkor a bizottsági javaslatnál keményebb reformra van szükség. Köszönöm Giovanninak, mert ő is jelezte ezt, a problémát, ugyanakkor a javaslatban, hát hogyha tényleg komolyan veszük azt, amit a számbevőszok szék mond, akkor egy kicsit messzebbre kell mennünk annál, amit a javaslat mond. Jó, kiinduló pont ez, kiindulásnak, alapnak jó, de én zöldként majd segítek abban, hogy tovább menjünk, mert a számbevőszékre hallgatni kell, ez fontos és a bizottságnak pedig azt mondom, jó lenne tudni, hogy hogyan kívánnak reagálni a szembevő számbevőszéki kritikára, és hogyan kívánják a javaslataikat kiigazítani ennek megfelelően, hiszen ezt megtehetik. Kezdődnek a tárgyalások, vagy ki, esetleg kiállnak a bizottságtól szokott módon a korábbi javaslatok mellett, vagy pedig komolyan veszik egy komoly intézmény komoly kritikáját, és kiigazítják a javaslatukat. Ha igen, akkor hogyan kívánják tenni ezt a tárgyalásokig? Mi mindenképpen ebben a szellemben munkálkodunk, a többiekkel is a jelentéstevővel együtt, és remélem, hogy ezúttal az Agri Szakbizottság végre meghallja szavunkat, ahelyett, hogy azt csújkolná, hogy ez a gazdák pénze, mert nem. Ez az adófizetők pénze, és nekünk arról kell gondoskodnunk, hogy az adófizetők pénzét megfelelően költsük el. Ezen fogunk dolgozni, és reméljük, hogy az Európai Bizottság is segít nekünk abban, hogy jobbá tegyük az ő saját javaslatukat. Köszönjük Eichhaut úrnak ezzel a, az árnyékjelentéstevők listájának végéhez érkeztünk. A képviselők következnek, elég sokan kértek szót, Korlátoznom kell ezért a hozzászólási időt, mégpedig két percre. Kérem mindenki tartsa be, mert máskülönben kifutunk az időből. Dorfman úr következik. Köszönöm szépen. Én egyetértek az, ami Giovanni Lavia mondod. És itt az MV-ben egyértelműen, nyilvánvalóan arra kell koncentrálnunk, ami a mi hatáskörünk, és ez nem csak erre a témára igaz, hanem a másik kettőre is. Én egy másik jelentésben is érdekelt vagyok, ott jelentéstevő vagyok, és ott is gond van a hatáskörökkel. A kapnak nyilván valóan szintén közösségivé kell, közösséginek kell maradnia. A New Delivery Model alapján ez lehetséges, de a fenntarthatósági politika szempontjából azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy egészen más szükségletek merülnek fel az Európai Unió különböző pontjain. Zöldebb és környezetbarátabb, fenntarthatóbb mezőgazdasági politika. Ez lehet tagállami hatáskör, vagy akár regionális hatáskör is, nagyon nagy eltérések lehetnek Európa szerte. És a fenntarthatósággal kapcsolatban lehet, hogy bizonyos dolgokat meg kell változtatni a megfogalmazásban, lehet, hogy nekünk kell ezt megtenni. Nem mondhatjuk azt, hogy igen, mi adjunk, adunk neked pénzt, viszont büntetésként zöldítsd a mezőgazdaságot, hát ez így nem helyes. Nagyon fontos az, hogy fenntartható nagyon fontos az, hogy fenntartható legyen a megfelelő minőség. Tehát mondom, nem elképzelhetetlen, hogy nekünk kéne a, a megfogalmazást megváltoztatni. Aztán kollégák beszéltek a zöldítésről. Szerintem a zöldítés már eleve rossz alapokon indult el. Nagyon abszurd premisszákból indultunk ki és sajnos az Európai Unió minden rétegét bünteti a greening. Szeretnénk, hogy föntartható legyen a mezőgazdaság, de ezt a gazdák nem értették meg. A számvevőszék most beismeri, hogy ez egy teljes bukás volt. Próbáljuk elérni azt, hogy a két szabály összeegyeztethető legyen, és hogy a gazdák ennek tulajdon, tudatában legyenek. Köszönöm, Diléni asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Lavi a kollégának a munkájáért. Van egy kérdésem ütemtervel kapcsolatban. Remélem, nem kerül majd veszélybe a mi véleményünk ebben a témában az ütemterv miatt. A 2023-as hatályba lépés szerintem mindenképpen pozitív lenne. A hatos cikk illetve a 43-as cikk alapgondolatával egyetértek. Aztán vannak általános jellegű kérdéseim. 6-os, 8-as cikk, itt az olvasható, hogy a mezőgazdasági, hogy a mezőgazdaságban, illetve a vidő, vidéki területeken elő kell segíteni a foglalkoztatást, a biogazdaságra vonatkozik ez, és nagyon sajnálatosnak tartom, hogy konkrétumokról nem olvashatunk egyáltalán a biogazdasággal kapcsolatban semmit. Van egy úgynevezett fehérje terv. Ez azt jelenti, hogy ez azt jelenti, hogy azt próbálunk elérni, hogy ne, ne genetikailag módosított termékekből érkezzen eh, az európai, Európában fogyasztott fehérje eh, legnagyobb része. A gazdaság és környezetvédelmi teljesítményt és figyelembe kell venni. Jó lenne, hogyha nem állítanánk szembe a mezőgazdaságot a környezetvédelemmel. Szerintem egyáltalán nem jelent a mezőgazdaságnak gondot az, hogy a környezetvédelmi normákat figyelembe veszi, sőt, éppen hogy ez egyfajta előnyt jelent, az igazi mezőgazdaság ugyanis zöld. És ezzel kapcsolatok ahhoz, amit Dorfman úr mondott. Szerintem elképzelhető az, hogy egy gazda tiszteletben tartja a környezetvédelmi normákat, és gazdaságilag is megáll a lábán. Köszönöm. Köszönöm. Sajer piri Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönöm Levia kollégának egyetértek az általa felvetett gondolatokkal, és persze Dorfman kollégával is. Nem akarom megismételni az általam mondottakat. A, a mezőgazdaság és a környezetbizottság a bizottság közös célt kell kövessen azt, hogy a lakosságot fenntartó mezőgazdaság alása élelmiszerrel, hogyha a mezőgazdaság és a természet érdekeit egymás ellen fordítják, mint Herbrandi kollégám teszi Hollandiából, azzal nem tudok egyetérni. Hollandiában nagyon sok Natura 2000 terület van, ahol több ezer gaz, gazda, gazdálkodik, és jól működnek ez. Ám nem lehet a, a, teljesen megbénítani a tevékenységüket, és a 50 százalék lenne a szocialista kollégák szerint az átétel 30 százalék, pedig az, amit a, a, a gazda kaphatna csak, és túlterhelik a szabályokkal, megbénítják a termelést és a gazda tevékenységét. És végül az alap összeg fenntartása rendkívül fontos. Nem ismerek a világon sehol olyan helyet, ahol, mint Európa, ahol az élelmiszergazdaság olyan megbízhatóan működik, és a klímaváltozás elleni harccal összeegyeztetve, mint nálunk. Ugyanakkor meg kell szervezzük azt, hogy valóban a gazda zsebébe menjen a pénz, fel tudja használni ezeket, és azon kell dolgoznunk, hogy ehhez megfelelően tudjuk megszervezni a finanszírozás, az innováció előtt pedig meg kell nyitni a lehetőséget, a gazdát persze megfelelő ösztönzőkkel lehet erre vinni, és persze az állategészségügyet, állatjóltat is figyelembe véve van a végső cél az kell legyen, hogy ez a termelés fennmaradhasson. Thank you very much. Uh... Köszönjük szépen, Ayuso asszony. Muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönet mondani Lavia úrnak a javaslatáért. Alapvetően egyetértek azzal, amit mondott különös tekintettel arra, hogy meg kell tartani a kap költségvetési támogatását, erre mindenképpen szükség van. Illetve jó lenne, hogyha csökkentenénk azt a döntési hatáskört, amit a bizottság, amivel a bizottság felruházna a tagállamokat, annak sem értelme, hogy 27 különböző mezőgazdasági politikánk legyen. 2023-ra kell elhalasztani határbelépést, nem csak azért, mert sok a módosító, hanem azért, mert ilyen rövid idő alatt ezt nem tudjuk megtárgyalni. Nézzük, hogy milyen témákban vagyunk illetékesek. Nekem számos módosítom lesz majd az 5 es és a 7-es cikkre vonatkozóan, és nagyon kérem, hogy figyeljünk oda arra, hogy meglegyen az élelmiszerbiztonság, illetve a vidék elnéptelenedése, nem, elleni harcra is nagyon oda kell figyelni. Beszéltünk az új mutatókról, amelyek azt mutatják ki, hogy az erdők mennyiben járulnak hozzá a az egészséges levegőhöz. Nos, én azt gondolom, hogy a delegált aktusokon keresztül a bizottságnak új mutatószámokat kéne megfogalmazni. Aztán a gyümölcsökkel foglalkozó cikk. Én úgy vélem, hogy az agrár-élelmiszeripari kérdésekre 10% célzott elkülönítésre van szükség. A társfinanszírozási rátáról is beszéltünk, szerintem meg kéne emelni ennek, a, ennek az arányát, illetve a méhészet szerepét kéne még kiemelni, hiszen ez környezetvédelmi szempontból is nagyon fontos, aztán borászat, itt is nagyobb beruházásokra van szükség, főleg az innovációra vonatkozóan. 65-ös cikk. Legyenek kötelezőek az összes tagállamban az ide vonatkozó intézkedések, és jó lenne, hogyha nem eh, kivezethető támogatásról lenne itt szó, hanem egyfajta ösztözésről arra vonatkozóan, hogy az emberek jobban figyelembe vegyék a, a környezetvédelmet. Köszönöm, Grosztert asszony. Következik. Köszönöm szépen. Az elején nem jelentkeztem, mert az agrival kapcsolatos kérdéseket én annyira nem, nem ismerem, de ahogy Levi a kollégát hallgattam, eldöntöttem, hogy mindenképpen támogatom őt, mert mindennel egyetértek, amit elmondott. Nagyon-nagyon sajnálatosnak tartom, hogy az agris kollégák folytonosan azt gondolják, hogy a mezőgazdaság csak rájuk tartozik, és más szakbizottságok véleménye nem érdekli őket. Ez elfogadhatatlan. Én a zöldítés kifejezést nem nagyon szeretem. Én azt szeretem inkább használni, hogy fenntartható a mezőgazdaság. Mert a mez- ennek van egy környezetvédelmi, illetve egy szociális társadalmi dimenziója is. A lényeg az, hogy a gazda legyen a mezőgazdasági politika szív- központjában. Nyilvánvalóan nem kell tagállami hatáskörbe semmit visszautalni, mert az katasztrófa lenne. Köszönet tehát Giovanni Laviának, támogatom őt, egy kicsit megdöbbentem azon, amit Dorfman kolléga mondott, hogy a régióként különböző követelményeket kell támasztani, de kérem, az, az alapelv az ugyanaz kell, hogy legyen, a klímaváltozásra föl kell készülni, illetve mindent meg kell tenni ellene, vagy ott van a növényvédőszerek használata. Persze némi rugalmasságot adunk, de az alapelvek azonosak mindenhol még az is lehet, hogy módosítóim is lesznek ebben a témában. Uh, Köszönjük szépen, a úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm a jelentéstevőnek a jelentést. Lenne egy nagyon nagy kérésem, illetve figyelmeztetni szeretnék valamire. Mindenképpen javítanunk kell a zöld, zöldítési intézkedéseken a kapon belül. Mindenki egyetért abban, hogy jelenleg a zöldítés nem működik. A gazdáknak nem tetszik, nem működik jól, ezen mindenképpen változtatni kell. Szerintem a zöldítésre vonatkozó intézkedések azért nem működnek jelen pillanatban, mert intézkedés alapúak. Tehát, hogyha valaki gazda, akkor egy Brüsszelben meghatározott intézkedést kell végrehajtania, és mondhatja a gazda azt, hogy igen, jó, rendben, megcsinálom, de semmi eredménye nem lesz. Csak azt nézzük, hogy valaki elvégzi-e a papírformának megfelelően az intézkedést, de nem nézzük meg utána, hogy van -e ennek eredménye. Hogyha a zöldítésen javítani akarunk, akkor egy eredmény alapú megközelítésre van szükség. Ezt különbözőképpen lehet elérni. Így módon lehetőséget biztosítunk a vállalkozó szeremnek, az innovációnak lehetőséget biztosítunk a gazdáknak, hogy együttműködjenek egymással, vagy akár más érdekelt felekkel az élelmiszerellátó láncban, ne legyen az egész ilyen merev, ilyen szigorú, eredmény alapú, megközelítésre van szükség. Ezért tartom fontosnak, ahogy mások is mondják, hogy világos célokat fogalmazzunk meg, világos célokat kell megfogalmazni azt illetően is talán, hogy mennyi pénzt akarunk erre költeni, de Mindenkit óva intenék attól, hogy úgy gondolkodjunk, hogy jó, félünk az in- a renacionalizációtól, akkor most egy intézkedés alapú megközelítést alkalmazunk. Nem. Az eredményekre kell összpontosítani, világos célokat kell megfogalmazni, a renacionalizációt, visszaállamosítást meg kell akadályozni, és érdemes elgondolkodni azon is, hogy a terület alapú kifizetés megfelelő megközelítése. Szerintem ehelyett más megközelítésre lenne szükség. Köszönjük szépen, Hoizling úr! Ami a környezetvédelmi és az agrár szakbizottság közötti együttműködést illeti, hát kedves néppárti kollégák, a saját soraikban keressék a bűnöst, hogyha az a kérdés, hogy ki akadályozza meg a megfelelő együttműködést. Én jónak tartom, hogy mindkét szakbizottság dolgozhat ezen a fontos témán, mert megfelelő mezőgazdasági politika nélkül az éghajlatvédelmi célokat nem fogjuk tudni elérni, nem fogjuk megvédeni a biodiverzitást sem, megőrizni a biodiverzitást. Ezért fontos ez az együttműködés. Ami a bizottság javaslatot illeti, annyit tudok mondani, hogy Hogan úr éppen most vet véget a kapnak, most tördeli szét 27 nemzeti agrárpolitikává. Nem a rugalmassággal függ ez össze, hanem egyszerűen az lesz a végeredmény, hogy minden tagállam azt tesz, amit akar. Ami a legijesztőbb számomra a bizottsági javaslatban az, hogy a környezetvédelmi intézkedések nagy részt önkéntes alapúak. A zöldítés nem működött, ezt mindenki látja, de azt mondani, hogy mindenki tegyen azt, amit akar, nem megfelelő megközelítés, mert végül a legalacsonyabb normákkal rendelkező tagállam diktálja majd a tempót. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Szerintem minden kifizetést kvalifikálni kell, a környezeti normákon kell mérni az egészet, és a klímapolitikán. Nem lehet azt mondani, hogy jó, egy hektárra ennyi meg ennyi pénz jár Brüsszelből, mert ez a legbutább támogatási módszer. Meg hát a célok sem passzolnak egymáshoz, az egyik cél zöldítést ír elő, a másik exportorientáltságot, a harmadik környezetvédelmet. Ez nem megfelelő politika, ez nem célorientált politizálás. Egyébként a számbevőszék is pontosan ezt fogalmazta meg a lehető legvilágosabb módon. Hogan úr azt mondta az ülésen, hogy a számvevőszék nem értette, hogy miről van szó. Hát, szerintem ez azért elég merész, Elég merész azt mondani, hogy csak Phil Hogan tudja, hogy miről van itt szó, a többiek nem értenek az egészből semmit. Dolgozunk közösen azon, hogy megfelelő irányba haladjanak a dolgok, és nem szabad jelenlegi formájában elfogadni a bizottsági javaslatot. Káldenbach asszony, köszönöm szépen! A Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságnak is tagja vagyok, és az elmúlt években azokért a jelentésekért feleltem, amelyek a kappal függnek össze. Az, amit ma hallottunk, az az összes számbevőszéki jelentésben egyébként szerepel. Nem csak a kap értékelésben szerepel ez, hanem egyszerűen sok területen azt látjuk, hogy az Európai Bizottság nem veszi tudomásul a számbevőszék kritikáját az elmúlt évek programjaival kapcsolatosan. Azt hiszem, ez egy általánosabb probléma. Saját Pirik asszonyjal nem értek egyet, nem gondolom azt, hogy a, az adófizetők pénzét egyfajta fix összegként tekintendők a gazdák megsegítésére, hanem ez, ezeket a pénzeket egyfajta közszolgáltatáshoz kell köz, kötni. Közpénzek közszolgáltatásokért. Ennek pont a kapban is érvényesülnie kell, mégpedig teljes körűen. A számbevőszék ajánlásait egy az egyben át kell ültetni. Köszönöm szépen! Mirjed úr a bizottságtól Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Én is azzal kezdeném, hogy megköszönöm Levie úrnak, a jelentéstevőnek ezt a kiváló jelentést, amelyet elkészített. Úgy gondolom, egy nagyon kiegyensúlyozott szövegről van szó, amely nagyon jó a Komagri bizottságban folytatandó javaslat, vitához. Röviden szólnék néhány szót arról, hogy mit is szerettünk volna elérni a javaslatunkkal. Megnéztük a jelenlegi a, ö, kapot, annak működését, és arra jutottunk, hogy a 28 tagú Európai Unióban nem lehet mindenkire érvényes megoldást érvényesíteni, mert nagyon különbözőek az adottságok a tagállamokban. Ez volt a következtetésünk, és a most előttünk lévő javaslat ebből indult ki. Az új modellnek az alapját három pillér képezi. Az első pillér az a szándékunk, hogy szeretnénk a szabályoknak való megfelelés alapú rendszerről egy teljesítmény alapú rendszerre. Másodszorban szeretnénk nagyobb szubszidiaritást adni a tagállamoknak, hogy saját maguk dönthessenek a megfelelő intézkedésekről a saját szükségleteik tükrében, és a harmadik dolog az egyszerűsítés, mint a termelők, mint pedig a nemzeti hatóságok szempontjából. Hogy ez vajon 27 különböző tagállami politika kialakulásához vezet-e, mi úgy gondoljuk, hogy nem. Nem vezet rá nacionalizációhoz. Egy keretet teremtünk a javaslatunk révén, egyébként a parlament jogi szolgálatának a véleménye is ezt támasztja alá, egy olyan keretet teremtünk, amelynek vannak bizonyos pillérek, és ezek a pillérek közös célokat fogalmaznak meg, és minden tagállamban érvényesek. Közös célokat határoztunk meg, közös mutatókat, és egy nagyon erős irányítási rendszert állít fel a szabályozás. Ennek megfelelően a tagállamoknak saját maguknak kell teljesen átláthatóan elkészíteniük a stratégiai terveiket, a bizottság hagyja ezeket jóvá, de csak akkor hagyja őket jóvá, ha megfelelnek a szabályoknak, és a közös célkitűzéseknek. Egy konkrét pontot javasolt Levje úr. Azt javasolta, hogy a bizottságnak legyen delegált jogi aktusokra vonatkozó felhatalmazása a listák elkészítésére. Hogyha megnézzük a zöldítés során szerzett tapasztalatainkat, nos, úgy gondoljuk a bizottságban nincs meg a szükséges tudás ehhez. Lehet, hogy a tagállamoknak kellene inkább elkészíteniük a listát, meg kell vizsgálniuk, hogy melyek azok az intézkedéseket, amelyek igazi hozzáadott értéket tudnak teremteni az ő területükön. Az ekorendszerek esetében éppen ezért nem akartuk elé, előírni a zöldítéshez hasonló módon azt, hogy a tagállamoknak pontosan mit kell tenniük, és a termelőknek milyen lépéseket kell végrehajtaniuk. Röviden visszatérnék a környezetvédelmi elemekre. Jelen pillanatban három pilléren dolgozunk. Minden közvetlen kifizetéshez kapcsolódóan szabályokat fogalmazunk meg, ezeket minden európai termelőnek meg kell be kell tartania, a zöldítésnek és a kereszt megfelelésnek bizonyos elemeit tartalmazza ez, de, ahogyan mondtam, a tagállamok számára megfelelő rugalmasságot biztosítunk a helyi szükségletek figyelembevételére. A második, az egyes kettes pillérhez tartozó elemek tartoznak ide, az ökorendszerek egyébként nem lesznek önkéntes alapúak, És aztán az egészet azzal egészítjük ki a 92-es cikk révén, hogy a tagállamok a kötelesek a kap stratégiai tervükben bizonyítani, hogy magasabb ambíciókat követnek, ambiciózusabbak az éghajlatpolitikájukban. Úgy gondoljuk, hogy ezek a pillérek robusztus alapot teremtenek a környezetvédelem és éghajlatvédelem javítására a jelenlegi időszakhoz képest, és ugyanakkor figyelembe veszik azokat a tanulságokat, amelyeket a jelenlegi programból levonhatunk. Még két dolog, a pillérek közötti transferek, értem az önök érvelését, de ez egy MFF-hez kapcsolódó kérdés. Az Európai Unió más intézményei fognak ezzel elsősorban foglalkozni. Figyelmeztetnék arra, hogy az a tény, hogy önök azt mondják, hogy az egyes pillérből, a, kette, ez, e, a kettesből az egyes pillérben ne legyen transfer, ez önmagában nem jelent feltétlenül nagyobb arányú környezetvédelmet és éghajlatvédelmet, mert az első pillérben benne vannak az ökorendszerek. Lehet, hogy a tagállam azt mondja, hogy inkább az ökosz, ökorendszerekre összpontosítana, és több pénzt szeretne erre költene, akkor viszont jó lenne, hogyha a pillérek közötti transfer révén megteremthetnénk a szükséges rugalmasságot. Aztán a hatástanulmányokra vonatkozó kérdés és a szembevőszék véleménye. Nos, mindannyian tudják, hogy az Európai Bizottság a leghatározottabban elutas, visszautasítja a számvevőszék által megfogalmazott kritikákat. Hogan biztos úr ezt a nyilvánosság előtt is elmondta, és a Komagri szakbizottságban is hosszasan beszélt erről. Ugyanakkor készítettünk egy írásos elemzést is, ahol a számvevőszék véleményét pontról pontra követjük, és megpróbáljuk a félreértéseket tisztázni. Ezt a levelet a tanácssal és a Komagri Bizottság elnökével is megosztottuk, és nagyon szívesen eljuttatjuk az önök szakbizottságának is, hogy elolvashassák, milyen válaszokat fogalmaztunk meg a számvevőszéki észrevételekre. Ami a hatástanulmányt illeti készült egy több száz oldalas hatástanulmány, talán az MFF-hez kapcsolódó, valaha készült leg részletesebb hatástanulmány, ez nyilvános, elolvashatják. Még egy utolsó szót a reform kezdetéről. Mi úgy gondoljuk, hogy a reformot a lehető leggyorsabban végre kellene hajtani, Reméljük, hogy ezen a téren is ambiciózusabbak tudunk lenni. Nem kellene 2023-ig elodázni ezt a dolgot, hanem a lehető legkorábban megvalósítani. Köszönöm, köszönjük. Lavia úrnak adok most szót, hogy foglalja össze a vitát. Elnök asszony, engedje meg, hogy az összes kollégának köszönetet mondjak. Nagyon sokféle véleményt hallottunk. Ezek mind segítenek, amit elhang, ami elhangzott, az mind segít nekem abban, hogy ezen az egész folyamaton keresztül navigáljak valahogyan, vagy navigáljunk valahogyan. Sokat hallozunk az imént arról, hogy milyen összefüggések vannak a kifizetések, a környezetvédelem, illetve a mezőgazdaság között. Az a munka, amit itt a szakbizottságban végeztünk a klímaváltozás elleni harc témájában, a környezetvédelem témájában, különböző ágazatokban, Nos, ezek után ne, nem elképzelhető azt, hogy úgy definiáljanak különböző határ adatokat, számokat, korlátokat az energetikában vagy az iparban máshol, hogy ne konzultáljanak a környezetvédelmi illetékesekkel, és így többek között velünk számos megfontolás van ezzel kapcsolatban, én is elmondtam a véleményemet, úgy látom itt nagyon sok olyan kollégá van, aki azt gondolja, hogy a tagállamok akár jobban is vehették volna a területi tervek fordulóját, Erről még beszélnünk kell nyilvánvalóan. Az, hogy a bizottsággal készítessünk delegált aktuson keresztül egy listát, az olyan szempontból jó, hogy a tagállamok választhatnak. Kérdés az, hogy pontosan mi van ebben, a, mi van ezen a listán? A lényeg az, hogy olyan dolgokat válaszanak ki a tagállamok, hogy azzal a környezetvédelmi megfontolásokat tiszteletben tartsák a mezőgazdasági tevékenység során. Én legalábbis így ezen elfigyelembe vélet, vélet, vételével fogalmaztam meg a véleményem. Remélem, nem fogok majd kezelhetetlen számú módosítót kapni, mert ezzel igencsak megnehezítenénk a munkánkat, és nagyon nehezen tudjuk akkor majd betartani az ütemtervet. Elnök asszony, megegyeztünk a titkársággal és a kollégákkal is, a módosítók benyújtásának határideje december 11 lenne. Jót mondok? Igen, december 11. az összes frakcióval egyeztettünk ez ügyben, és tudom, hogy nagyon sok jelentés se kell egyszerre fog, foglalkoznunk, ez nem teljesen véletlen, hiszen áprilisra mindennek készen kéne lennie. Tudom, hogy vannak olyanok, akik nehéznek nehéznek találják ezt, vagy nehézkesnek ezt a 11. határidőt, tehát esetleg egy-két nappal ezt ki lehetne tolni. Például a december 13-a lenne egy szerintem elég jó kompromisszum. A lényeg az, hogy mindenki elgondolkodjon ezen, mindenki tegye meg a módosítóit, és a véleményünk megfelelően erőteljes legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. A határidő végül tényleg december 13-a lett és februárban, ha jól mondom, akkor februárban fogunk szavazni erről itt az elmében. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Következő napi rendi pontunk európai szemeszter, európai gazdaságpolitikai koordináció, 2019-es éves növekedési felmérés. Kovacsev úr ennek a témának a jelentéstevője parancsolja. Köszönöm szépen, elnök. Aztán, kedves kollégák, megpróbálom rövidre fogni és kifejteni röviden a fő pontokat ebben a véleménytervezetben, mint jól tudják az éves növekedési jelentés a gazdaság és költségvetési koordináció új ciklusából indult, november 21-én került kiadásra. A gazdaságpolitikákon túl <clears throat> az is célja, hogy bátorítsa és nyomon kövesse a 2020-as célok megvalósulását is. Nem az, és a stratégia vége felé, időszak vége felé járunk, ezért fontos, hogy egy új, hosszú távú stratégiai keretet fogadjunk el, amelyet a fenntartó fejlődési célok irányítanak. Ez támogatja a tagállamokat, hogy szociálisan inkluzív, ugyanakkor fenntartó növekedés szílozzanak meg. Ezek az aspektus fontos szerepet kell kapjanak az európai szemesztre folyamatában, hisz a fenntartható kilátások kell irányítsák a beruházásokat a e területeken. Általában támogatom a bizottság azon módszertanát, hogy kulcsfontosak a prioritásokra céloz, ám a mezőgazdaság zöldítése és a hatékonyabb egészségügyi rendszer versenyképesebbé tesz bennünket, és általában az állampolgárok egészségét javát szolgálja. Az európai szemeszter nagyon fontos eszköz a megfelelő szerkezetváltás érdekében. Hiszek abban is, hogy érdemes az EU finanszírozás következő időszakok között és a strukturális reformok között a szemeszterben összekapcsolásokat megtervezni, ám ez nem lehet feltétel rendszer része. Sokszor a beruházások évek múlva térülnek, csak megmutatnak eredményeket, ezért nem lehet ilyen módon összekötni a kettőt. Örömmel látom, hogy az Európai Bizottság figyelembe vette az ajánlásainkat az előző évekről, az egészségügy területén világos, hogy a költségmegtakarításról átlépés történt a teljesítményre. Az egészség csúcs prioritás minden tagállamban, minden állampolgár számára. Nem lehet rövid távon tervezni. Az államháztartás egyensúly feltétlen követése aláshatja az egészségügyi célokat, és nem lehet gazdasági növekedést megcélozni nem megfelelő egészségállapotú állampolgárokkal, ha másért nem ezért gondolnunk kell erre. Ennyit szerettem volna mondani, várom képviselőtársaim hozzászólásait. Köszönöm szépen. Kapitan azt, hogy Zurinyó úr. Kevés időnk, három percre kérem. Bueno, quiero uh, disculpar al señor Zorriño. Köszönöm szépen. Ki kell mentenem Zorriño urat. Az ő nevében szólok hozzá. Nem tudott már eljönni. Átadta nekem az üzenetét. Köszönet Kovacsov úrnak. Szarinya úr alapvetően egyetért a kollégával, azért néhány módosítója lenne. Kihangsúlyozná azt, hogy a környezetvédelmi politikára nagyobb hangsúly kell ebben a témában helyezni, a gazdasági és szociális dimenziót is továbbá jobban ki kéne emelni az európai szemeszterben. Klíma szempontból semleges szakpolitikákat kell véleménye szerint az európai szemeszteren belül megvalósítani, illetve jó lenne az, hogy 2050-re semlegesítsük a üvegház kibocsátást, és ezt úgy kéne megtenni, hogy közben a társadalmi költségeket is figyelembe vesszük. Egészséges átállásra van szükség, segítenünk kell a munkavállalókat, és a, mindenképpen gondolni kell arra, hogy az állampolgárok fizetik majd meg a szén kivonásnak a gazdaság átállásának követ, következményeit. Jó lenne, hogyha a környezetvédelmi minisztériumok nagyobb mértékben részt tudnának venni a tanács részéről ebben az egész folyamatban. Köszönöm. Köszönöm. Eichhout Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Rövidre fogom. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a jelentéstervezetet. Nagyon sok jó elem van benne, amelyeket támogatni tudunk. Úgy gondolom tehát, hogy úgy kell erősítenünk, hogy jobban kapcsoljuk a nemzeti energia és klímacélokhoz is, és ez a szemeszter része kell legyen. Itt várhatóak majd részünkről módosítók a szociális pillérrel és az SZIG-kel való kapcsolódás is támogatjuk. Az egyetlen pont az lesz, hogy a feltétel, a kondicionalitás témája hogyan fogalmazódjék meg. Nekünk nem jó az, hogy önök megfogalmazzák. Szerintünk kell egy bizonyos kondicionális szint. Persze okosan kell ezt megcélozni, meghatározni. Nem akarjuk az emberek rovására megfogalmazni, de mindenképpen a feltételhez kötöttség szükséges. Egyébként támogatjuk a jelentést. Köszönöm. Én is köszönöm. Grasztett asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottsági javaslatot olvasván én örömmel láttam azt, mert hogy ez egy nagyon aktuális téma Franciaországban, tehát a jelentés a fiskális igazságoság megszorítását helyezi előtérbe. Nagyon fontos az, hogy na, nagyon fontos az, hogy a tagállamoknak, az az egyes, áll, az az egyes államoknak meglegyen a megfelelő hatásköre arra, hogy eldöntse, hogy a globalizáció után az egyes vállalatokra mekkora adót vesz ki. Nos, ez egy nagyon aktuális téma nálunk. Nem értik a polgárok, hogy hogy lehet az, hogy a hatalmas digitális vállalatok, amelyek hatalmas profitot termelnek, miért fizetnek ilyen kevés adót. Sajnos a tanács ez ügyben ne, nem tud zöldágra vergődni, szerintem ez egy nagyon súlyos hiba, és az emberek ezt nem fogják megérteni a választások előtti kampányban. Ha, beru, ha beruházásoknak kedvező környezetet szeretnénk teremteni, és szeretnénk azt, hogyha a beruházások középpontjában a környezetvédelem lenne, akkor nem értem, hogy miért nem beszélünk az iparról. Ez egy másodlagos frontvonal? Vagy azt gondoljuk, hogy a, azt gondoljuk, hogy a digitális iparnak nincs szüksége nyersanyagra. Nem, ez egyáltalán nem így van, és szerintem, ha ezt megtesszük, akkor azzal segítünk az Európai Unió újraiparosításán is. Köszönöm. Más valaki esetleg szeretne még hozzászólni, kérdezi az elnök? Ha nem, akkor Kovacsev úr ismét nem, nem, meghallgatjuk még jó asszonyt a bizottságtól. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevőnek és a kollégáknak, illetve a képviselőnek hozzászóltak. Szeretnék röviden néhány pontot kifejteni. Először is köszönöm az éves növekedési jelentése kapcsolatos meglátásaikat. A szakbizottság nézeteit számunkra fontosak. Azt is szeretnénk, hogy ezek tovább menjenek a tanács címére, és jövőre is megvitassák. Örülünk annak is, hogy a, egészségügy inkluzív és fenntartató megszerzésének fontossága megfelelő hangsúlyt kapott, ez a több éves jelentésben is kulcsfontosságú elem, a gazdaság szempontjából is az, emlékeznünk kell erre is, hat éves szakadatlan növekedés van Európában, sosem volt ennyi ember munkában Európában még. 239 millió ember dolgozik Európában, ne büszkék kell legyünk. Ugyanakkor hosszú távú kihívásokat is lát, külső kockázatok növekedését is látjuk. Most kell lépnünk tehát. Az inkluzív, fenntartható aspektusok kellő hangsúlyt kell kapjanak a jelentésben. És a modernizáció, az iparmodernizáció is fontos elem itt. Valamint a CO2 mentesítés és az átállás a körkörösebb gazdaságra Európában, amely fontos szerepet játszik globális versenyképességünk erősítésében. Ehhez zárom hozzászólásomat, köszönöm mindannyiuknak, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Kovácsev úr, most. Köszönöm szépen, és köszönöm a kollégáknak és a bizottságnak a hozzászólásokat. Egyetértek azzal, mint azzal, amit elmondtak, a klíma és környezetpolitikával fontos, hogy a technológiai fordalom, az innováció megfelelő teret kapjon, meghúzzák, húzhassák a gazdaságot, és a civil társadalom részvétele is. A nulla kibocsátás 2050-re akkor nem szabad megbüntetni az állampolgárokat, a régiókat, meg kell találjuk a módját annak, hogyan lehet ezt a kapcsolatot fenntartani. Köszönöm még egyszer, és várom a további megbeszéléseket, a vélemény további vitáját. Köszönöm szépen. A módosítónak benyújtása de január 9-e csak angolul lehet. Az emlékben január 29-én szavazunk róla, az ekonban pedig február 25-26. És ez az utolsó naprendi pontunk. Véleménytervezetek a mentesítések tárgyában. az Európai Bizottság költségvetési területe, a különféle ügynökségek költségvetésének tárgyában, a véleménynek, gazdáival kezdem, szerzőivel. Ezeket kell megvitassuk. Ahogy a korábbiakban is, most is az MV hat véleményt fog megfogalmazni. A bizottságot illetően ez évben a számbevőszék úgy döntött, hogy a vidékfejlesztésre, piaci intézkedésekre, környezetvédelmi klímacselekvésekre, halászatpolitikára nem ad meg hiba százalék határt, ám a hibatípusokat kiemeli például nem jogosult kedvezményezettek, tevékenységek, projektek vagy kiadások körében. A Környezetvédelmi Főigazgatóság esetében fontos látni, hogy a LIFE program 25. születésnapját élte, és 225 millió euróban társfinanszírozott 139 új projektet. Ugyanakkor további is van szükség annak érdekében, hogy csökkentsük a kifizetések késedelmét, mivel 5,8% a kifizetéseknek a jogos határidőkon túl valósult meg 2017-ben. 2016-ban 3,9 sokkal alacsonyabb volt. A középtávú értékelése a LIFE programnak 2017-ben került kiadásra. A jelenleg értékelés során, amely 2014-15-ös éveket mérte, a legtöbb projekt még most kell elinduljon, és kevés zárult le. A DG Climate tekintetében pedig a fő aggály ahhoz kapcsolódik, a mainstream cél a többéves MFF-ben nem került megvalósításra 2017-ben csak 19,3%-a volt az EU költségvetésnek klíma álló, úgymond. Ugyanakkor aggályok fogalmazottak meg azzal a tények kapcsolatban, hogy a DJ Klíma éves tevékenység jelentése 2017-ben még tartalmazott fenntartásokat, illetve gyenge pontokat mutatott az emissziós kereskedelmi rendszerben. A DJ Suns a harmadik egészségügyi program értékelését elvégezte, mutatta, hogy rámutatott, mennyire releváns a tagállamok szempontjából, és azt javasolta, erősítsék az erőfeszítéseket az európai Érték kiemelésére a véleménytervezet. A 2,1%-os fennmaradó hiba százalékra is rámutatott, az élelmiszerbiztonság területén, amely túlmegy a materiális küszöben, amely 2%-on áll a költségek túljelentéséből adódik esetleg, vagy a strukturális változásokból, vagy menedzsment és kontroll okaiból egy tagállamban fogalmazódnak meg ezek a problémák. A DigiSante minden intézkedést elkövetett, hogy ez ne, ne következzen be a jövőben. Ami az ügynökségeket illeti, a tervezetek áttekintik azt, hogy a, hogyan éltek az erőforrásaikkal, beleértve a pénzt és a személyzeti erőforrásokat is. Ezen a téren egy általános megjegyzés, hogy bizonyos outputokra nem volt lehetőség 2017-ben egy csomó ügynökség esetében, mert erőforrás hiányban szenvedtek. A jelentés tervezetek jelzik azt is, hogy mik a főbb technikai és tudományos outputok, és a kezdeményezések, amelyeket az ügynökségek útjukra indítottuk. A számvevőszék me- megállapította, hogy a 2017-es éves számlák az ügynökségek esetében megbízhatóak, és hogy a tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek. A rendelkezésre álló adatok alapján a rejelentés tervezetek kielégítőnek találják az Európai Bizottság megállapításait az ügynökségek esetében 2017-re vonatkozólag, és ami az ügynökségek által végrehajtott munkát és a az ügynökségek költségvetésének végrehajtását életi szinten rendben valónak talált mindent a jelentés. A mentesítést meg lehet adni a bizottságnak és az öt ügynökségnek 2017 év a 2017-es évre vonatkozólag. Most várom a visszajelzést az árnyékjelentéstevőktől és a kollégáktól. Kádenbach asszony, tessék! Nagyon szépen köszönöm. Szeretném először is a jelentéstevőnknek, Valán asszonynak megköszönni a tervezetet, illetve mind a hat tervezetet, ezeket mind támogatni tudnom. Ahogyan Valán asszony elmondta, 2017-es mentesítésről van szó egész sor ügynökség esetében. Ezek esetében az MV szakbizottság a mentesítési eljárásban felel. Ezek az EFSA, az EA, az ALPC, e az EMA, és a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságon belül tevője vagyok az ügynökségeknek, úgyhogy ez egy olyan terület, amelyben amelyen amelyel szívesen foglalkozom. Röviden összefoglalhatjuk azt hiszem, DG Santa, DG Klima és az öt ügynökség esetében is eh, javasolhatjuk a mentesítés elfogadását. Két rövid kiegészítés tennünk van, kiegészítésem van. Az általános költségvetésnél jó lenne az egészségügy, eh, élelmiszerek, eh, állat és növényegészség esetében hangsúlyozhatnánk, hogy minden rendben zajlott, és hogy a kifizetések és a kötelezettségvállalások területén is teljes volt, teljes körül volt a végrehajtás, és aztán lehetne még egy bekezdés, amelyben megállapítjuk, hogy az egészségügyi program intézkedéseinek nagy részét végrehajtották az illetékesek. Tudom, hogy a véleménytervezeteknél vannak bizonyos korlátok, nem lehet a terjedelem mm, esetében rugalmasságot tanúsítani. Aztán kiegészítésképpen azt is szeretném bevenni a szövegbe, hogy a tagállamok döntöttek a költségek esetében a DG Santenál. Az EHA, e, e, EHA e esetében, a vegyanyag ügynökség esetében Érdemes megemlíteni, hogy bizonyos vállalkozások regisztrációs költségeket akartak megtakarítani. Az ügynökségnek, az ügynökség azonban proaktív volt, ezért nagyobb erő, több erőforrásra volt szüksége. Ami az EFSA-t illeti a jövő héten Strasbourgban szavazunk az általános élelmiszer ügyi szabályokkal kapcsolatosan, hogyha a parlament és a bizottság javaslatának megfelelően döntünk, akkor újabb feladatok hárulnak az EFSA-ra, ami megnöveli a költségeket. Tudom, hogy ez egy mentesítési jelentés, de ebben az összefüggésben azért érdemes lenne megemlíteni azt is, hogy az újabb feladatokra, újabb erőforrásokra lesz szükség azért, hogy az ügynökség továbbra is ugyanilyen jól tudjon dolgozni. Köszönöm. Köszönöm, Grosztett asszony. Köszönöm, elnök asszony. Teljes mértékben támogatom önt, elnök asszony, az összes vélemény esetében. A gyógyszerügynökség esetében a mentesítésen nem lesz gond. Remélem, hogy a módosítók a költségvetési témával fognak foglalkozni, és a mentesítés ürügyén nem, fognak, nem fogják megnehezíteni az ügynökség munkáját. Kollégák, négyes pont a önjelentésében Valán asszony, ez egy olyan pont, amit én teljes mértékben támogatok. Itt az ügynökség forrásairól van szó. Egyrészt nagyon sok új feladatot adunk az ügynökségeknek, és tudom, hogy az állatorvoslatban használt gyógyszerek is ide tartoznak majd. Sokan, sok munkatárstól el kell majd búcsúzni ennek az ügynökségnek, el és költöznek, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy az új feladatok ellenére ne fosszuk meg az ügynökséget a megfelelő költségvetési támogatástól. Arra kérem az Európai Bizottság, hogy tudatosodjon bennük, hogy mennyire nehéz helyzetben van a gyógyszerügynökség az új feladatok előtt. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek a támogatást. Teljesen egyért, egyetértek az elhangzottakkal úgyhogy várom a módosító indítványokat a kollégáktól. Most pedig megadnám a szót a bizottságnak, hogy szóljon hozzá. A témánkhoz Vakru asszony van itt, de lehet, hogy más is van itt. Vakru asszonyjal kezdjük. Nagyon szépen köszönöm. A Környezetvédelmi Főigazgatóság nevében szeretném elmondani, hogy nagyon Örülünk a jelentéstervezetnek, illetve véleménytervezetnek. Igyekeztünk a live programot a lehető legteljes körülben végrehajtani. Prioritást biztosítottunk konkrét programoknak, főként az előző időszakban elindított programoknak, és aztán adatokat gyűjtöttünk, amelyek az új LIFE javaslatba is beépülnek. Az idei évben ezt beépültek, és ezt bemutattuk az MFF kontextusában. Tudomásul veszük, a kifizetésekben megmutatkozó haladékra vagy késedelemre vonatkozó megjegyzést, ugyanakkor azonban nagyon fontos, hogy pontosak legyenek a kifizetések, és emiatt késedelmek alakulnak ki, ugyanakkor ez azonban nagyon-nagyon alacsony hibarányhoz vezetett, és ez fontos. Mégis figyelembe vesszük a megjegyzését, és megpróbálunk javítani ezen. A az álláshelyek területén jelentős csökkentés történt, már 2018-ban azonban javasolni fogjuk a, az éves tevékenységi jelentésben ennek orvoslását, és megpróbáljuk a szinergiákat is növelni, azért, hogy a LIFE programot a lehető legjobb eredményekkel végrehajthassuk. Ennyit szerettünk volna elmondani a Környezetvédelmi Függőzgatóságtól. Szerintem van-e valaki, ki hozzászólna? Igen. Ügyik Climate Action részéről. Sürgős helyzet. Veszem elő hogy mi is nagyra értékeljük a véleménytervezetet, mert ami a két kérdést illeti, amely nőtés kapott a climate mainstreaming ügyében. Belátjuk, hogy még nem értük el a célt, de van még esély arra, hogy elérjük. 2020 végéig ezt a nagyra törő célt. Persze ehhez kollektív erőfeszítés van szükség minden stakeholder részéről, minden végrehajtó szervezet részéről, testület részéről. Jó úton haladunk. Úttörők is vagyunk sok esetben a 2019-es költséges tervezetben, nem sokára a végső költségvetés lesz a végső, végleges. 20,1% az adott arány. És ez persze a 2020-as költségvetés most kész, úgy van rá esély. És kockázat is, hogy elérjük, vagy nem az EU ETS rendszerét illetően. Ez egy, kö, kö, ez egy olyan rendszer, mint a banki ágazatban némi kockázattal működik. Akkor, hogyha a banki ágazatban is tehát a kockázat érvényesül, végre tudtunk több cselekvést, nagyon nagyra törő cselekvési tervünk van ebben az évben például, egy biztonságosabb területettük át Luxemburgban, és jelenleg folyik némi elemzés, felmérendő azt, hogy pontosan milyen fennmaradó kockázat marad a cselekvés tervéleteset követően. És ezt szerezze meg, hogy vajon a fenntartásunkat törjük a 2018-as éves cselekvési jelentésben. Ez a feltétel annak, hogy a törjük. De ennek az értékésnek nem tudom megjósolni az eredményét még. Köszönöm. Én is köszönöm. Van-e még valaki? Igen, ez az utolsó. A Digi Santé részéről. Mi üdvözöljük is a jelentés területet. Nagyon világos. Az biztonság és egészségprogramok tekintetében. Jók az eredményeink 2017-ben a végrehajtásban, ami a hiba százalékot illeti. Jelenleg igyekszünk az új pénzügyi szabályozás lehetőségét kihasználni, amely a költség elszámolásban egyszerűsítést irányoz elő a tagállam számára, és ezen most dolgozunk, ezen a új rendszeren. Már van egy működő rendszer. Az ELMA tekintetében, hogy elhangzott, ez a 2018-as évre, és különösen a 9-re vonatkozóan nagyon sajátságos helyzet. Jól tudjuk, ismerjük a problémát, és folyamatosan dolgozzunk a vonatkozó főigazgatósággal, hogy ezt orvosoljuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ügynökség részéről van-e még valaki? Köszönöm elnök asszony, a környezetvédelmi ügynökségtől érkezne. Én is nagyon fontosnak tartom azt, hogy megfelelő forrásokkal tudjanak gazdálkodni az ügynökségek, annak érdekében, hogy meg tudják oldani a feladataikat. Uh, then, uh, that... Jó, akkor ennyi volt. Köszönjük szépen. Uh, Madame uh, Vak Vaklu? Vaklasszony. Még egy gondolat. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség esetében a bizottság elkészítette a kiértékelést erre az évre vonatkozóan a következő jelentésükben benne lesz. Ez az igen fontos eredmény is. Erről is véleményt alakíthatnak ki. Emellett pedig támogatjuk jelentésüket a környezetvédelmi ügynökségről is, illetve az ESMÁ-ról is. Köszönjük szépen. Okay, thank you very much again. Köszönöm. Köszönet a kollégáknak, köszönet a bizottsági munkatársaknak. December 11-én 5 órakor van a módosítók benyújtásának határideje, és a reményeink szerint jön január 22-én, 23-án fogunk szavazni. Köszönöm szépen, és mindenkinek kellemes napot, és jó étvágyat kívánok!